az elnök. Buongiorno. Jó napot kívánok! Kedves kollégák, kedves kollégák, elnök asszony, elnök úr, szeretnék mindenkinek jó napot kívánni itt a teremben, és azoknak is, akik az interneten keresztül követnek bennünket. Először is önökkel együtt itt az elején szeretnék megemlékezni azokról az áldozatokról és a családtagokról, akik a koronavírus miatt haláloztak el. És ugyanakkor szeretnék minden betegnek minden jót kívánni és gyors felépülést kívánni. Az egészségügyi dolgozóink azok, akik ma a harcot vezetik, és azt hiszem, hogy mindenben támogatnunk kell őket, fel kell rájuk néznünk, és köszönetet kell mondanunk annak a munkának, amit végez, azért a munkáért, amit végeznek, és azért a nagy lelkűségűért is, amelyet tapasztalhatunk a részükről ezekben a drámai pillanatokban. Természetesen az önkéntesek és mindazok munkáját is szeretném itt megemlíteni, akik a nehézségekkel küzdőknek segítenek. Többször elmondtam már, hogy az emberség az, ami a legnagyobb gazdagságunk, és ezzel szeretném megköszönni azoknak a munkatársaknak is a segítségét, munkáját, akik a társadalmuk működését lehetővé teszik. A mezőgazdaságban dolgozók, a telekommunikációs szektor dolgozói, a biztonsági erők, a rendvédelmi szervezetek, a szupermarketek kasszásai, illetve azok a munkások, akik segítenek bennünket abban, hogy meg az életünket élni tudjuk, például a telefonvonalak fenntartásán keresztül. Mindenki a különböző területeken fegyelmezetten és felelősségtudatának tudatában nem engedte el a munkáját, hanem folytatja azt. Köszönet jár tehát nekik, és ne felejtsük el azokat sem, akik egészen egyszerű eszközökkel eh, támogatják eh, ezt eh, a folyamatot, azzal, hogy segítenek az idős szomszédaiknak, vagy pedig egyszerűen csak betartják az intézkedéseket akik bevásárolnak a szomszédoknak, vagy felhívják az elszigetelteket, és a leginkább kiszolgáltatottabbaknak segítenek. Ez a fajta konkrét szolidaritás az, amelyért szeretnék köszönetet mondani. A parlamentünk is ezen az úton halad, a parlament konyhái is gyakorlatilag naponta ezer ételt osztanak ki a hajléktalanoknak, és a brüsszeli épületeinkben száz kiszolgáltatott nőt is fogadni fogunk. De a Strasburg épületünkről, a luxemburgi épületekről is elmondható ez. Átadtuk ezeket az épületeket a helyi hatóságoknak, hogy használják fel őket a sürgős helyzettel kapcsolatban. Ezek azok a városok, amelyek befogadták az Európai Parlamentet, nagyon sokat köszönhetünk nekik, és önökkel együtt szeretnék most a brüsszeli, strasburgi és luxemburgi polgároknak is köszönetet mondani, és nagyon jó lesz az, amikor majd hamarosan együtt tudunk újra dolgozni az Európai Unió érdekében. A parlament kezdeményezéseit most a sürgős helyzet fémjelzi, és olyan intézkedéseket kellett bevezetni, amelyek nagyon nehezek voltak, de ezeket mindig támogatták a frakciók is. Senki sem vonta ki magát ebből, és nagyon sok parlamenti képviselő is támogatott bennünket ebben tanácsokkal. A parlament működése nem lenne lehetséges a munkatársaink, az adminisztrációnk különleges segítsége nélkül, akik nagyon nagy felelősségtudattal és bátorsággal vannak jelen nap mint nap. Úgyhogy szeretném megköszönni a főtitkár úrnak, és kérem, hogy tolmácsolja ezt a köszönet nyilvánítást az Európai Parlament munkatársainak is. Azoknak, akik a legkevésbé láthatók, gondolok a takarítókra, vagy a biztonsági emberekre, és azokra, akik a különböző főigazgatóságoknál megtették a rájuk vonatkozó feladatokat, és, és például ezen keresztül a parlament is nyitva tudott maradni, sőt működőképes tudott maradni. Ez az Európai Parlament feladata ma, az, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy az intézkedések képesek védeni az embereket, és hogy szeretnénk ebben a sürgős helyzetben is az értékeinket érvényre juttatni. A demokrácia nem áll meg, ezek nehéz idők amelyeket most élünk, és azt hiszem, hogy még nagyon sok út vár ránk. Végig kell gondolnunk mélységében a társadalmi kérdéseket, hiszen egy ilyen nehéz időszak után a társadalom is meggyengült helyzetben lesz. De az Európai, Par- az Európai Unió már most is teljes mértékben elkötelezett a tagállamok, az európai állampolgárok érdekeinek védelmében, a közös érdekeink védelmében. Ebben a krízis helyzetben, és azt követően majd még inkább jelen leszünk, annak érdekében, hogy erősebben tudjunk kilábalni ebből a válsághelyzetből, hogy a holnap kihívásainak még inkább meg tudjunk felelni egy globális világban. Az Európai Unió mindent megtesz az egészségügyi intézmények megerősítéséért, hogy azokat a gyógyszereket és orvosi eszközöket támogassuk, amelyekre szükség van, a kutatást támogassuk és megőrizzük a munkahelyeket, támogassuk a legszegényebbeket, a családokat, a gazdákat, a halászokat, a munkavállalókat és a vállalkozókat is. Csak együtt tudjuk elérni azokat az eredményeket, amelyekre szüksége van az állampolgároknak, és ezért is rendkívül fontos az, hogy szépen lassan, fokozatosan lábaljunk ki ebből a korlátozásból, és ezért szeretnénk kérni az Európai Bizottságot is, és itt szeretném megköszönni az Európai Bizottság elnökének, hogy jelen van. Azt szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól, hogy rendezett és koordinált módon tudjanak kilépni az államok ebből a helyzetből, azért, hogy nehogy visszaesések következzenek be, amelyek elsőprő erejek is lehetnek. Ezért rendkívül fontos az, hogy a demokráciáinkat is életben tartsuk, és meghallgassuk az emberek véleményét, a képviselőikön keresztül. Ők azok, akik itt jelen is vannak a teremben, és egy nagyon fontos anyagról fogunk szavazni az Európai Unió koordinált válaszáról a pandémia elleni védekezésben és annak következményeinek visszaszorításában. Más sürgős eszközökkel együtt fogunk erről szavazni. A mi eltökéltségünk a legjobb intézkedések megtalálására vonatkozik pénzügyi eszközöket szeretnénk a tagállamok rendelkezésére bocsátani, hogy a lehető legtöbb rendelkezésre álló forrást tudják a védekezésre fordítani. Erősnek kell lennünk, mert az európai állampolgárok azt várják tőlünk, hogy minél gyorsabban lépjünk, és minél hamarabb az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba. Mi vagyunk a az állampolgárok hangja, és erre büszkék is vagyunk, és nagyon fontos az, hogy fegyelmezetten és hatékonyan tudjunk dolgozni, népeink érdekében, egy jobb jövő érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Con la tornata straordinaria di oggi. Nos, a mai rendkívüli ülést megnyitom. Március 26-án függesztettük fel az ülést, a március 26-ai ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, elérhető volt, van-e valakinek megjegyzése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak veszem. Még egy-két elnöki közlemény, a 2020-as parlamenti naptár az elnökök érdekezletén április másodikán csütörtökön a frakciók elnökeinek társaságában úgy döntöttünk, hogy ma és holnap plenáris ülést tartunk annak érdekében, hogy a bizottság által hozott új intézkedéseket el tudjuk fogadni a COVID-19-es vírussal kapcsolatban, illetve hogy a járvány és következményeinek kezeléséről döntsünk. A naptár az Európai Parlament honlapján elérhető. A napirendel kapcsolatos megjegyzések. A napirend tervezet elérhető az Európai Parlament honlapján, a plenáris ülés honlapján. Kaptam tíz kérést, amely sürgősségi eljárásra vonatkozik, a 163-as cikk értelmében a házszabály 163-as cikke értelmében. Tehát szeretnék a következő dokumentumokat a COVID-19-es járványal kapcsolatban elfogadni a mostani plenáris alatt, április 16-17-én. A 2014-2020-as pénzügyi keret módosítását célzó rendelet, a 2020 per 1-es költségvetés módosítás, a 2020 per 2-es költségvetés módosítás tervezet, valamint a rugalmassági eszköz mozgósítása 2020-ra, ugyanennek az eszköznek a módosítása 2020 per 2056 számmal, aztán a 2020-as rendkívüli mozgástér kihasználása, ezeknek az összegeknek a mozgósítása, valamint konkrét intézkedések, amelyek a szükséges rugalmasságot biztosítják a strukturális alapokban és az európai befektetésekben, konkrét intézkedések a COVID-19 járvány kezelésére, konkrét intézkedések a halászati és akvakultúra ágazat támogatására, egészségügyi rendelkezések, tehát ezeket a napirendmódosítási javaslatokat most szavazásra bocsátom. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság nyilatkozatokat tett arról, hogy az Európai Unió koordináltan lép fel a COVID-19 járvány kezelésében, és ez a vita most 9-től 12-ig zajlik. A szavazás április 16-án és 16-án fog megvalósulni. A közös állásfoglalás tervezethez benyújtott módosítókkal fogjuk kezdeni, amelyek a járvány, illetve következményeinek témájáról szólnak és az eredmények, a szavazás eredményét az első forduló után 13 óra 30-kor jelentjük be. Egy második szavazási forduló következik amely a 2014-2020-as pénzügyi tervet, keretet, az MFF-et célozza. Szintén az Európai Unió koordinált fellépéséről van szó a COVID-19 járvány kapcsán, és ennek a második szavazási fordulónak az eredményeit 17 órakor jelentjük be. A harmadik szavazási fordulóra 17 eh, óra, órától kerül sor 18 óráig, és itt a közös állásfoglalás, a téma az Európai Unió fellépése a COVID-19-es járvány leküzdésére, a szavazás eredményét 20 óra 30-kor jelentjük be. A negyedik szavazási forduló 20 óra 30-tól 21 óra 30-ig tart. Itt a módosító indítványokról szavazunk, amelyek a közös állásfoglalás tervezethez kerültek benyújtásra és ennek a szavazási fordulónak az eredményeit 22 óra 50-kor jelentjük be, az ülést 23 órakor függesztjük fel. Pénteken 9 órakor kezdődik a munka, az első szavazási forduló 9 és 10 óra között zajlik a módosítókról a következő dokumentumokhoz a 2020 per 1-es és 2020 per 2-es módosító, költségvetés módosítás tervezet. Ezen kívül még két dokumentum, a rugalmassági eszköz, 2020-as rugalmassági eszköz mozgósításáról, erről szintén szavazunk. A harmadik, a vészhelyzet, sürgősségi helyzetre rendelkezésre álló tartalék mozgósítása, valamint egészségügyi rendelkezések, illetve a koronacsomag. Az eredményeket 12 óra 30-kor jelentjük be, és a második szavazási forduló 12.30-tól 13.30-ig tart a következőkről. Az 1-es és 2-es költségvetés módosítási tervezet, két dokumentum a rugalmassági eszköz mozgósításáról, valamint a vészhelyzeti tartalék mozgosításáról, három dokumentum, amely az együttdöntés keretében kerül szavazásra, a koronacsomagról van szó, egészségügyi rendelkezések, illetve a közös fellépés az Európai Unión belül a COVID-19 járvány és következményeinek leküzdésére. Ennek a fordulónak az eredményeit 16 órakor jelentjük be. A harmadik szavazási forduló következik ezután, a módosítókról szavazunk, illetve végszavazás következik be a COVID-19-es állásfoglalással kapcsolatban és 19 óra 30-kor jelentjük be az eredményeket. A negyedik szavazási forduló a módosító indítványokról szól, illetve a végszavazás lesz a parlamenti állásfoglalási indítványról, és 19 óra 30-tól 20 óra 30-ig tart, az eredményeket 22 óra 30-kor jelentjük be, az ülés zárása 23 órakor lesz. Van-e valakinek ellenvetése? Ha nincs, akkor elfogadottnak veszem a fent elsorolt módosításokat. 9 óra 30-kor tehát megnyitom majd az első szavazási fordulót, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig. Minden szavazás név szerinti szavazás lesz, a képviselők pedig ellenőrizhetik a szavazatukat, illetve a szavazás eredményét. Mindez az Európai Parlament plenáris ülésének a honlapján lesz közzétéve. Most pedig a bizottság gal folytatott vita következik, a COVID-19-es járvány és következményeinek a kezelése, és Sármis elnök úrnak adom meg a szót, aki a tanács képviseletében a tanács elnökeként szól. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottsági elnökasszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy itt szóljak a plenáris ülésen. Ez élteti az európai demokráciát akkor is, hogyha példanélküli, rendkívüli válsághelyzetben vagyunk, és hát eh, természetesen az első szavaimat én is eh, azokhoz címzem, akik közvetlenül vagy közvetetten érintettek ebben a válságban. Ez a vírus eh, elérte Európát, az egész világot, és ahogy ön is megtette, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani valamennyi állampolgárnak, konkrétan Európában is, akik elfogadták ezeket a rendkívüli intézkedéseket, a szabadságuk korlátozását, amely mindenkit érint, és mindenkinek a privát szféráját, a magánéletét nagyon komolyan érinti. Persze nem lehet kétségünk afelől, hogy az egyetlen egy lehetőségünk az az volt, hogy most szigorúan fellépünk, és közösen egymást támogatva az állampolgárok és a tagállamok így lépnek fel, és az európai intézményeknek is ez a feladata. Mindenki együtt cselekedjen, mozgósítsuk magunkat. Szeretnék egy-két információt megosztani önökkel, hogy illusztráljam, hogy az Európai Tanács a tagállamokkal együtt hogyan dolgozik együtt. Három tanácsot tartottunk eddig videokonferencián keresztül a koronavírus témájában, és azon igyekeztünk, hogy jelentősen javítsuk napról napra a koordinációt a tagállamok között, illetve az együttműködést erősítsük. És hát persze ezt mindenki tudja, hogy a legfontosabb törekvése mindenkinek az, hogy csökkentsük a vírus terjedését, és ezt célozták az intézkedések, a szigorú korlátozások, amelyek persze az Európai Unió működésére is kihatnak, a belső piac működésére, és így tovább és a kutatókat is igyekeztünk segíteni annak érdekében, hogy ugye a terápiákat ki tudják dolgozni, vakcinát tudjanak előállítani, és mindez az Európai Bizottsággal együttműködve történt. Szeretnénk ösztönözni többek között egy olyan konferenciát is, ahol mindenki felajánlásokat tesz annak érdekében, hogy minél előbb tudományos téren is vakcinákhoz jussunk, illetve megfelelő gyógymódhoz jussunk. Az Európai Tanács kettős feladatot bízott a, az Európai Bizottságra, egyfajta úti terv kidolgozását kérte. Ez az úti terv ajánlásokat tartalmazzon, a jó gyakorlatok, bevált gyakorlatok listáját, az európai tagállamok között azért, hogy egyfajta exit stratégia felé tudjunk elmozdulni, tehát a kilábalás, kilábaláshoz szükséges intézkedések legyenek meg, Persze egy egy-két eltérés mindig lesz a tagállamok között, de azért a fő vonulata ennek a megközelítésnek mindig ugyanolyan. Az állam és kormányfőknek közös stratégiát is javasoltunk, ez a második lépés, közép és hosszú távra. A gazdaság fellendítésének a stratégiáját célozza ez, de nem csak a fellendítést, hanem a gazdaság szerkezetének az átalakítását is. A válságból úgy kell, hogy kilábaljunk, hogy hatékonyabb legyen a gazdaság, nagyobb legyen az együttműködés, jobban tudjunk együtt dolgozni. Szeretném megosztani önökkel azt is, hogy mi az a négy fejezet, amely ilyen kapcsolatban fontos megnyitni a vitát. Együtt kell megtenni ezeket a lépéseket. Az első prioritás a, annak irányában, hogy legyen egy sikeres stratégiánk az az, hogy erősítsük a belső piacot, a lehető leghamarabb megjavítsuk a belső piacot, de nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy erősíteni tudjuk, el tudjuk mélyíteni az egységes piacot, hiszen ez az első erősségünk európai szinten, és ez létfontosságú lesz akkor, hogyha szeretnénk elérni azt, hogy az Európai Green Deal és a digitális program megvalósuljon. Ezeknek kell lenniük a prioritásoknak. Nagyon fontos ez annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk a következő hónapokban és években. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az is, hogy sikerüljön egy nagyon erős ipari stratégiát megfogalmaznunk, és ugyanakkor figyelembe vegyük azt a hálózatot is, amit az európai KKV-k kiépíthetnek. Ez nagyon fontos pillér, ezt továbbra is támogatni kell, támogatni kell a KKV-inkat, lehetőséget kell nekik adni arra, hogy egy megfelelő stratégiát dolgozunk. Azt hiszem, hogy a körforgásos gazdaságra is egyre inkább gondolnunk kell, nagyon erőteljes javaslatok vannak ezzel kapcsolatban már az Európai Parlament előtt, mert az európai belső piacnak az egyik erőssége az, hogy a körforgásos gazdaságot megvalósítsa, digitális gazdaságon belül, vagy a klímaváltozással kapcsolatban. Ez stratégiai fontosságú az Európai Unió függetlensége szempontjából is, úgyhogy ez kell, hogy legyen a nemzetközi szerepünk eddig egyik sarokköve. Nagyon fontos az, hogy minél több európai ember tudjon ebben részt venni. A másik fontos gondolat ez nagyon fontos az is, hogy egy nagyon erős stratégiát lehessen kidolgozni annak érdekében, hogy lehessen a jelenlegi megközelítésbe befektetni egy nemzeti megközelítésre, de legyen itt egy európai ambíció is. Ezt kell folytatnunk, folytatnunk kell politikai erőfeszítéseinket, ezt tükrözni kell a költségvetésben is. Sokat beszéltünk már az elmúlt hetekben, hónapokban erről a nagyon nehéz témáról, de lehet, hogy ez egy egyedülálló lehetőség, ez a következő hét év, abból a szempontból, hogy eszközöket tudjunk adni, lehetőségeket tudjunk adni a költségvetésben, hogy legyen egy erős stratégiánk, amire szükségünk van a közös jövőnk szempontjából. Az Európai Beruházási Bank egy másik fontos eszköz a kezünkben, néhány héttel ezelőtt már sokat beszéltünk erről, még a koronavírus előtt, és már akkor is elmondtam, hogy fontos lenne az európai bank, befektetési bank tőkéjét megemelni, hogy a multiplikátor hatást ki tudja fejteni a gazdaság megerősítésében. Ilyen értelemben kell eljárnunk, és fontos legyen az, hogy garantálni tudjuk az összes európai ország számára a részvételt, az egyenlő feltételeket, és ugyanazokat az ambíciókat, a siker garanciáját. A harmadik gondolat, amelyet mindenképpen megemlítenék, az az Európai Unió külpolitikájára vonatkozik. Az ambiciózus külpolitika ma még fontosabb, mint valaha, hogy az Európai Unió értékeit és az érdekeinket is védeni tudjuk. Az elmúlt hetek során is kiderült, hogy ez mennyire fontos. Meg vagyunk győződve mélységesen arról, hogy az afrikai kontinenssel való kapcsolataink kulcsfontosságúak lesznek ebből a szempontból, és nagyon örülök annak, hogy több európai ország vezetője az afrikai vezetőkkel együtt közös ambíciókról tettek tanúbizonyságot annak érdekében, hogy Afrikában is megerősítsük az egészségügyi rendszert, és hogy újra megnyitottuk a tárgyalásokat az afrikai országok adósságának elengedésével kapcsolatban, hogy közép és hosszú távon is a beruházásokat intelligens módon tegyük meg, és um, egyfajta nyertes-nyertes helyzetet teremtsünk a befektetések terén. Mindezt a digitális agendával és a Green Deal-lel, illetve a klímaváltozás elleni harc összefüggésben is meg kell tennünk, tehát itt közös érdekeink vannak, amelyeket a következő hónapok és évek során meg kell valósítanunk. És végül, de nem utolsó sorban, negyedik pontként meg szeretném említeni azt is, hogy mennyire fontos az európai kormányzás kérdése. Az, hogy Európa mennyire válik ellenállóvá, és hogyan tudjuk majd ennek a válságnak a tanulságait megfontolni, hogy jobb legyen a döntéshozatali együttműködésünk, és nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy Európa jövőjéről szóló konferencia a következő hónapok során, amikor majd erre lehetőséget tudunk biztosítani, a politikai térséget, a demokrácia térségét nem csak az európai állampolgárok, illetve nem csak az európai intézmények, hanem az állampolgárok számára is megnyissuk. Hogyan tudjuk majd a tapasztalatokat közösen levonni? Ez a nagy kérdés. Fontos lenne az is, hogy az átalakulás stratégiáját, a felállás, talpraállás stratégiáját közösen valósítsuk meg a szolidaritás, az egység és a szabadság eszméinek figyelembevétele mellett. Ezek kell, hogy megvilágítsák az előttünk álló utat, mert a válság kapcsán el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan tudjuk kiemelni a fejünket a vízből, és hogyan tudjuk mobilizálni azokat az értékeket, amelyek vezérelnek bennünket, és hogyan tudjuk ezeket mozgató erővé tenni. Nagyon sok kihívás áll előttünk, és az európai történelem is bebizonyította már azt, hogy akkor, amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk, amikor úgy gondoljuk, hogy áthághatatlan akadályok vannak előttünk, nos, hát pont akkor tudjuk valahogy megoldani a helyzetet közösen, közösen és végre egységesen fellépni, kreatív módon. Erre most biztosan szükség lesz. Tudjuk, hogy különböző gondolatok vannak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni közép és hosszú távon Európában, de én teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy optimizmussal és elkötelezettséggel az európai demokrácia szívének működtetésén keresztül meg fogjuk tudni valósítani ezeket az ambíciókat európai szinten is. Előre tudunk majd lépni, az biztos, hogy rám számíthatnak, az Európai Tanácsra számíthatnak ebben, hogy az önök intézménye és az Európai Tanács közösen tudjanak karöltve haladni. Köszönöm szépen az állásfoglalási indítványokat is, amelyek közép és hosszú távon is nagyon fontosak. Az Európai Uniót 27 tagállam alkotja, és együtt kell a jó irányba haladnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is ezzel megnyitom a szavazást is. Az első szavazási forduló nyitom ezzel meg, és most von der Leyen asszonynak adom meg a szót, az Európai Bizottság elnökének. Öni a szó. Cher monsieur le, Cher monsieur le président du Parlement, monsieur... Kedves eh, elnök úr, a parlament elnöke, a tanács elnöke, hölgyeim és uraim képviselők, azt hiszem, hogy nincsenek jó szavak arra, hogy megfogalmazzuk Európa fájdalmát és a világ szenvedését. Minden áldozatra gondolunk, minden gyászoló családért imádkozunk, és megígérjük, hogy az ő történetüket el fogjuk mesélni, megtartjuk a történetüket, emlékezünk az ő életükre, és mindig emlékezni fogunk mindenkire közöttük emlékezni fogunk Zsülire, a fiatal francia lányra, aki előtt ott állt az egész élet. Jánra is emlékezni fogunk, a cseh történészre, aki mindig küzdött az értékeiért vagy Ginóra is emlékezni fogunk, az olasz orvosra, aki a nyugdíjból tért vissza, hogy mások életét mentse. Mindenkire emlékezni fogunk, Susan fantasztikus gesztusára, aki a saját lélegeztetőgépét fiatalokra eh, hagyta, a fiataloknak adta át. Illetve eh, arra, aki Írországban a testvérétől egy üvegablakon köszönt el vagy arra a lengyel édesanyára, aki nem látja majd, hogy hogyan nő fel a gyermeke, vagy a fiatal spanyol edzőre, aki nem fogja látni álmainak a megvalósulását. Soha nem fogjuk elfelejteni az édesanyákat, az édesapákat, a testvéreket, a fiatalokat, az időseket, észak, Európa északi részén, délen, keleten vagy nyugaton, legyen az bárhol, a barátokat, a kollégákat, a szomszédokat, illetve a külföldieket. Mi mindenkire emlékezni fogunk. Mindenkinek van története, mindenki látott sok mindent, és ezek a történetek a szeretetről, a fájdalomról szólnak. Több tízezer történet, amely a szívünket töri össze, de megerősíti az elkötelezettségünket is, az erőt, hogy minden életet, amit csak lehet, megvédjünk. Tisztelt képviselők, nem lehet egy ilyen gyorsaságú és ilyen mértékű járványt megoldani az igazság nélkül. Az igazság arról, hogy mennyi fertőzött van, mit teszünk. Igaz az, hogy senki nem volt igazából felkészülve mindenre, és az is igaz, hogy túl sokan nem voltak időben ott, amikor Olaszországnak segítő kézre lett volna szüksége a kezdetekben. És igen, pontosan ezért igaz az, hogy Európa egészének ezért bocsánatot kell kérdenie. De ha csak bocsánatot kérünk, akkor, annak csak akkor van értelme, hogyha megváltoztatjuk a viselkedésünket is. És nem sokára azonban mindenki rájött arra, hogy meg kell védenünk egymást ahhoz, hogy magunkat meg tudjuk védeni. Az igazság az az, hogy Európa most már a szolidaritás központjává vált a világon. Az igazi Európa itt mutatkozik meg, egy olyan Európa, amely ott van másokért, amikor arra szükség van a román doktorok, a lengyel ápolók Olaszországba mentik meg az életeket, Spanyolországba juttatnak a német lélegeztetőgépekből, Bondba viszik a belga betegeket gyógyítani. Dániából Olaszországba is visznek lélegeztetőgépet. Azt láthatjuk, hogy a berendezések Európa minden részére utaznak, olyan helyekről, ahol nincs arra olyan nagy szükség, és ez engem mindenképpen büszke európaivé tesz. Persze vannak olyanok, akik hibáztatnak bennünket, újra mutogatnak ránk, vannak olyanok, akik inkább populistaként ö, beszélnek, és én ott azt mondanám, hogy ezzel fel kell hagyni, bátornak kell lennünk, hogy kimondjuk az igazságot, ki kell állnunk Európa mellett, mert ez az uniónk majd keresztül segít bennünket ezen, és sokkal erősebbek lehetünk így a jövőben. Meg kell néznünk azt, hogy az európaiak hogyan állnak egymás mellett most empátiával, human, humánussággal, visszafogadtsággal, és én ezért köszönettel tartozom Köszönettel tartozom azoknak, akik segítik a szállítmányokat, a bolti dolgozóknak köszönettel tartozunk, azoknak is, akik csak az erkélyeken tapsolnak. A cégek megváltoztatják gyártásukat, hogy azokat a cikkeket tudják legyártani, amire szükségünk van. Sui Max, portugál segítőknek, és segít, szeretnék köszönetet mondani annak a 7 éves zongoristának is Görögországban, aki egy segítőknek szóló dalt hozott létre. Minden ápolónak, orvosnak szeretnék köszönetet mondani, akik látják az igazi tragédiát nap mint nap. Ők azok, akik a betegek kezét fogják, akkor, amikor a családok nem tudnak ott lenni. Ők azok, akik megvédik tisztességünket, és ők azok, akik segítenek megvédeni mindannyiunkat. És erre koncentrálunk, és pontosan ezért szeretnénk egy központi orvosi tartalékot, szeretnénk közösen megtalálni az oltóanyagot, ezért szeretnénk a lehető legszükségesebb cégeket elérni, és ezért vannak nálunk a legjobb szakértők egész Európából, akik rendszeresen megosztják tudásukat azért, hogy megmenthessünk életeket. És pontosan ezért lemondunk a vámokról, illetve az áfáról, a gyógyszerek, illetve gyógyászati eszközök bevezetés behozatalakor harmadik országokból, és pontosan ezért van egy nagy ígéretünk, minden egyes elérhető eurót minden kigondolható módon felhasználunk arra, hogy emberi életeket tudjunk megmenteni, és hogy be tudjuk védeni az európai emberek életkörülményeit. Ezért javasoltunk javasoltuk azt, hogy a költségvetés minden elérhető eszközét egy szükség programba fektessük be. 3 milliárd euróról van szó, amely közvetlenül oda fog menni, ahol arra szükség van. Új lélegeztetőgépekre, felszerelésre, tesztekre, orvosi segítségnyújtásra a leggyengébbek számára, és azok számára is, akik jelenleg menekültáborban vannak. Azt javasoljuk, hogy minden elérhető eurót az Európai Strukturális és Befektetési Alapból használjuk fel a koronavírus járvány megfékezésére. Ez azt jelenti, hogy teljes rugalmasságot adunk. Az eszközöket más régióban is fel lehet használni, mindenhol fel lehet ezeket használni, ahol erre szükség van, függetlenül az egyébként fennálló korlátozásoktól, tehát például társfinanszírozás vagy felső határ. Ezzel a csomaggal, amelyről az önök parlamentje ma szavaz, Európa lehetőségei legszélére megy el. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy meg kell védeni az emberek megélhetését. Európában voltak már korábban is gazdasági válságok, de soha nem volt még egy ilyenfajta gazdasági leállás, mint most. Senkit nem lehet emiatt hibáztatni, mindenkinek kell majd segítséget nyújtanunk. Eddig nem látott intézkedésekre lesz szükség, és azt kell biztosítani, hogy a gazdaságunk a lehető leghamarabb újra tudjon indulni. És ismételten az igazság lesz itt is a fontos. Európa többet tett az elmúlt négy hétben, mint az első négy évében az, első, az legutolsó válságnak. Sokkal rugalmasabbak a szabályok, és az elmúlt napokban olyan rendszereket hagytunk jóvá, amelyek egy milliárd eurót adnak a horvát cégeknek, 1,5 milliárdot a görög cégeknek, vagy ugyanígy pénzt adunk a portugál halászoknak is, mondhatnék észt, svéd, vagy lett belga példákat is. Történelmünk során először teljes rugalmasságot alkalmazunk a stabilitási és növekedési paktumban. Azáltal, hogy az LKB bátran lépett fel, ezáltal eddig nem látott fiskális pénzügyi erőt kaptunk. Az elmúlt héten az EU pénzügyminiszterek arról döntöttek, hogy 500 milliárdot adnak mindenkinek, akinek erre szüksége van. Ennek részeként minden tagállamot arra sürgetek, hogy a lehető legjobban alkalmazzák ki a bizottság által javasoltakat, és hogy csökkentsék így a munkanélküliség esélyét. 100 milliárdot ad ez a kormányoknak, abban az esetben is, hogyha valaki vállalkozó és szüksége van -e, erre a pénzre, vagy akár csökkentették munkaidejét a válság miatt. Azoknak kell segítenünk, akiknek gondjuk van azzal, hogy kifizessék az élelmiszert, vagy a lakhatást, utána pedig gondolnunk kell az európai szolidaritásra is. A tagállamok, amelyek erre képesek, garanciákat adhatnak azért, hogy a lehető legjobban érintetteket támogatni lehessen. Ez mintegy három trillió eurót tesz ki, ez az egyik leg felelősségteljesebb válasz az egész világon. Tudjuk, hogy még ennél többre is szükség van, sokkal-sokkal többre lesz szükség, mert ez egy maraton lesz, és a világ a jövőben más fog kinézni, mint ez idáig. Tisztelt képviselők, meg vagyok arról győződve, hogy Európa képes lesz arra, hogy ezt az új világot alakítsa, hogyha együttműködünk, és ha felfedezzük az úttörő szellemünket, és ennek érdekében szeretnék idézni abból, amit két olasz vizionárius, Attila Spinelli és Rossi írtak, alakító, alapító atyáink egy messzi börtönből a háború idején, amikor úgy tűnt, hogy semmi esély arra, hogy Európa valaha egységes legyen, és ők nagyon magabiztosan szóltak akkor. Eljött az ideje annak, amikor tudnunk kell azt, hogy hogyan hagyunk fel a régi terheinkkel, hogyan leszünk képesek az új világra készen állni, amely annyira más lesz, mint amit mi elképzeltünk valaha, kedves barátaim. Ez a pillanat ismét elérkezett magunk mögé kell hagyni a régi vitákat, megosztottságokat. Ki kell uh, kerülnünk a befagyott állapotainkból, késznek kell lennünk erre az új világra, és minden lehetőséget, erőt fel kell uh, használni. A kiinduló pont az az lesz, hogy a gazdaságainkat, társadalmainkat, életmódunkat még ellenállóbbá teszünk. Meg kell találnunk a válaszokat, ehhez bátorság kell, bizalom kell és szolidaritás. És ehhez óriási befektetés kell, hogy újra be tudjuk indítani gazdaságainkat. Európai marsal tervre van szükség, és ezt azonnal meg kell valósítani csak egy eszközünk van erre, amiben bíznak a tagállamok is, és már létezik is, és amely nagyon gyorsan képes eredményt felmutatni, átlátható is, és kiállta az idők próbáját is a kohézió, a konvergencia és a befektetések szempontjából. Ez nem más, mint az európai költségvetés. Az európai költségvetés lesz a lényege a fellendülésnek. A következő 7 éves költségvetésnek másnak kell lennie, mint amit elképzeltünk, ahogy azt Spinelli is mondta. Ki kell használnunk az egész európai költségvetés erejét arra, hogy sikerüljön újjáépíteni az egységes piacot a korona után, meg kell előlegeznünk ezeket az eszközeket, hogy a felendülés első éveiben legyen befektetés, mert ez a válság más, mint az eddigi válságok. Nagyon komolyan kihat ez az egészséges vállalatokra, azért mert leállt az élet. És pontosan ezért kellenek innovatív megoldások, sokkal nagyobb állami magánbefektetésekre van szükség, ezzel lehet beindítani a gazdaságokat, és így lehet a felendülést biztosítani úgy, hogy ez digitális zöld legyen. Ehhez át kell alakítanunk a szolgálatainkat, szolgáltatásainkat, a gazdaságainkat, figyelembe véve az új valóságot. Be kell fektetnünk a digitális infrastruktúrába, technológiákba, az innovációkba, a 3D nyomtatásba is például, hogy sokkal függetlenebb lehessünk, és a lehető legtöbbet tudjuk kihozni az új lehetőségekből. Ez azt is jelenti, hogy be kell fektetnünk az európai Green Dealbe is, hiszen hogyha majd a globális fellendülés beindul, akkor a globális felmelegedés nem fog lelassulni. Az első előny kétszeresen fog számítani, és a jó projektek támogatása lesz a kulcsfontosságú. Modern, külforgásos gazdaságra van szükség, ezáltal kevésbé leszünk függőek, és ezáltal a növekedés is jobban beindulhat. Be kell fektetnünk a nagyméretű innovációba, a megújuló energiaforrásokba, a tiszta közlekedésbe, a megfelelő élelmiszerekbe, ez sokkal fontosabb lesz, mint ez idáig. Ez nem csak a gazdaságaink szempontjából lesz lényeges. Nem csak jó ez a környezet számára, de ez csökkenteni fogja a függőségek, függőségünket is az ellátóláncok kapcsán. És gondolni kell még egy dologra. A krízis szimmetrikus, viszont a felendülés nem lesz az, mert nem csak, hogy a vírus eh, jelentkezett itt, hanem egyfajta gazdasági sok is van, és néhány régió ebből ki tud kerülni, másoknak sokkal nehezebb lesz ez. Pontosan ezért a kohézió és a konvergencia sokkal fontosabb lesz, mint bármikor valaha. Az egységes piac és a kohéziós politika a két oldala ugyanannak az érmének. Mindkettőre szükség van ahhoz, hogy az egész Európai Unióban jólét legyen. Tisztelt képviselők, ez az az Európa, amely kialakulhat majd ebből a válságból. Egy olyan Európa, amely megtesz mindent annak érdekében, hogy a megélhetést, az emberi életeket megvédje. Egy olyan Európa, amely nyitott az, a világ irányába, de tud magáról gondoskodni. Egy ellenálló, digitális, zöld Európa, amely befektet jövőjébe közösen. Ez a módja a fellendülésnek. Hosszú lesz ez az út, egy olyan út lesz, ahol keresnünk kell a, az irányt, ez majd meghatározza a geopolitikát és a globalizációra is kihat majd. Ebben az új világban Európának közösen kell fellépnie, jóban, rosszban. Szükség lesz mindenfajta humanitásra, és tudjuk, hogy képesek leszünk erre. Tisztelt képviselők, úgy gondolom, hogy a nap mindig jobban süt egy vihar után. Bíznunk kell, szodásnak kell lennünk egymással. Tudom, hogy Európára is sokkal jobb jövő jár, sokáig éljen Európa. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig meghallgatjuk a frakciók véleményét. Ebben a fázisban a frakció elnökökkel táv összeköttetést, távkapcsolatot is megpróbálunk megvalósítani. Reméljük, hogy ez sikerülni fog itt most ez egy próba meglátjuk, hogy ez hogy működik. González Pons elnök következik, az Európai Néppárt nevében öné a szó. Kedves Dávid, kedves Charles, kedves Ursula, köszönöm szépen, hogy fizikai úton is itt vannak, itt vannak velünk testben és lélekben. Amíg a parlament, amíg kint tombol a járvány, a parlament nem lehet egy távintézmény. Épp úgy, ahogy a szupermarketek és a tűzoltók, a parlament is alapvetően fontos szerepet tölt be egy járvány idején. Az Európai Parlament gyakorlatilag a demokrácia kórháza, azért vagyunk most itt, mert választ kell adnunk a válságra, és nagyon sokan teszik fel azt a kérdést, hogy hol voltunk akkor, amikor megkezdődött ez az egész. Ursulával egyetértek abban, hogy előbb és közösen kellett volna fellépni, és ezért elnézést is kell kérni az emberektől. Az európai intézmények és az európai kormányok sem tehetnek a járványról, de talán előbb kellett volna felismerni, és gyorsabban kellett volna reagálni. Ezt nem tettük meg. Ezért elnézést kell kérnünk az emberektől, és nem szabad, hogy úgy beszéljünk az áldozatokról, mint hogyha harcokban meghalt hősökről lenne szó, ők áldozatai ennek a járványnak, és bizony mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy nyárra befejeződjön ez a járvány. Tegnap Spanyolországban legalább 5000 olyan halálesetre derült fény, akiket nem számoltunk bele a járvány áldozatai közé, mert otthon haltak meg. Amíg nincsen több teszt, addig nem tudjuk felmérni a járványnak a méretét, itt mindig a legrosszabbra kell felkészülni, és most úgy kellene, most úgy teszünk, mintha majd az ősszel nem térne vissza ez a járvány, pedig visszatér, és úgy teszünk, mintha lenne már a kezünkben oltás, de nincsen. A spanyol nátha második Mm, visszatérése 2018-ban volt a legrosszabb és a leghalálosabb kimenetelű. Afrikában és máshol is ki fog törni a járvány, és nem szabad, hogy nekünk politikusoknak hogy ne gondoljunk a legrosszabbra. Kínában rengetegen haltak meg, de ö, Spanyolországban már 18 ezer halálos áldozat van, pedig 4 et tesszük csak ki a kínai lakosságnak. Spanyolországban és Olaszországban van a legrosszabb helyzet, pedig ezekben az országokban nagyon jó az egészségügyi ellátás. De akkor fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy talán Kínából nem kaptuk meg az összes információt. A koronavírus, a nemzeti populizmus, a hazugság, éppen annyira ölnek, mint a vírus. Ez a pestis járvány a szüleink generációját írtja ki, és ezért nem szabad, hogy úgy tegyünk, mintha semmi sem történne. Az igaz, elnök úr, hogy a, ebben az időszakban is a, az Európai Tanácsnak az közös piac a legfontosabb, Mások, más kormányok viszont azt szeretnék kérni, hogy senki se vigyen el túl sok pénzt, de mint hogyha senkit sem érdekelne az, hogy összességében Európában kik halnak meg és miért. Nem szabad, hogy csak a nemzeti érdekek mentén gondolkozzunk, ez is nacionalizmus. Mindannyian félünk a haláltól, mindannyian meg fogunk halni egy napon, és a vírus nem tesz különbséget az országok között, akkor mi értelme van annak, hogy a kormányok külön-külön kezeljék ezt a helyzetet. Kedves tanácsbeli urak és asszonyok, én nem hiszem, hogy itt most időnket vesztegethetjük, most kell tennünk valamit azonnal, és a ö, tanácsot össze kellene hívni. A kínai diktatúra, talán hatékonyabban működünk, mint mi. Nem. Itt arról van szó, hogy mi most nem vagyunk elég hatékonyak. Az európaizmust kell megerősíteni, ez lehet patrióta színezetű is, emberi színezetű, és most kell bebizonyítanunk, bebizonyítanunk azt, hogy a határok nem jelentenek megoldást, hogyha az Európai Unió nem képes a teljes kontinensre kiterjedő járványt megfékezni, akkor mire, van szü- akkor mire jó ez az Európai Unió? A nép párton belül, a frakciókon belül nagyon sok munkánk fekszik az állásfoglalásban, reméljük, hogy ezt el fogják olvasni, és figyelembe veszik a tanácsban is. Nagyon sok spanyol ember, aki most éppen beteg vagy elvesztette szeretteit, gondol most ránk, nem szabad, hogy a populistáknak átadjuk a lehetőséget arra, hogy megmagyarázzák a helyzetet és nem szabad, hogy a vírus győzedelmeskedjen felettünk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, és most nézzük meg, hogy Garcia Perez képviselővel össze tudunk-e kötet, összeköttetést tudunk-e létrehozni. Önné a szó, elnök asszony. Köszönöm szépen, Szászoli elnök úr, von der Leyen asszony, Michel elnök úr. Engedjék meg, hogy ennek a plenáris ülésnek az első szavait az áldozatoknak szánjam, akik a COVID-19 járványban meghaltak, és azoknak is üzenni szeretnék, akik most a kórházakban vagy otthon kezelik szeretteiket nagyon-nagyon sok egészségügyi dolgozó az életét teszi kockára mások érdekében. Az egészségügyi dolgozókon kívül a rendvédelmi szervezk dolgozói, a szupermarketek a dolgozói, a gazdák, azok, akik az idősok otthonaiban dolgoznak, akik takarítanak. Ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sok nő dolgozik közöttük. Köszönjük, köszönjük, ezer köszönet önöknek. Kulcsfontosságú időszakhoz érkeztünk, ez a járvány úgy ütött le minket, ahogyan el se képzelhettük volna. A mozgásbeli szabadságunkat, a mindennapi életünket változtatta meg, és nem tudjuk, hogy hová haladunk. Vannak olyan dolgok, amelyek teljesen kívülállnak az ellenőrzésünkön, de vannak más olyan dolgok, amelyekre viszont lehetünk hatással is. Európát meg kell erősíteni, mert különben az emberek el fogják eh, veszíteni a bizalmukat ebben a projektben. Ennek a krízisnek az elején azt láttuk, hogy eh, nagyon egoista, eh, nacionalista reakciók mutatkoztak meg, de szép lassan sikerült elérni azt, hogy az Európai Unió reakcióképes legyen, és szolidaritással tudjon választ adni az államoknak is. Mert ezért létezik az Európai Unió, ezért hozták létre a második világháború után. Egy borzalmas helyzetbe azért, hogy ne kezdjenek el egy egymással rivalizálni az államok, hanem prosperitást közösen alakítsanak ki mindenki számára. Most ebben a válsághelyzetben gyakorlatilag a nagy világválsággal egyenértékű válságot kell leküzdenünk. Nem elég a Marshall terv, nem elég az, hogyha növeljük az európai költségvetést, igazi beruházásokra van szükség, és a stratégiai szektorok, ágazatok megerősítésére annak érdekében, hogy Európa jövőjébe bele tudjunk fektetni. Ezért kell ambiciózusnak lennünk most, és új alapokra kell helyeznünk az európai építkezést. Ez a válság rámutat arra is, hogy milyen nagy különbségek mutatkoznak a társadalmon belül, vagy területi értelemben is. Nem engedhetjük meg azt, hogy ez a válság tovább növelje a szakadékokat, inkább olyan közös politikákra van szükség, amelyek mindannyiunkat megvédenek és a jövő felé elvezetnek a közös politikákat meg kell, őris, meg kell erősíteni, főként az egészségügyre gondolok, mert most nagyon sokan elvesztik a munkahelyüket, és nem tudják azt, hogy hogyan fogják kifizetni a lakbérüket, vagy egyáltalán a hónap végéig hogyan jutnak el. Az eurozónának pedig olyan mechanizmusokra van szüksége, amelyekkel most a nagy nemzetközi pénzügyi válságoknak is meg tud felelni. Vagyis a államadóságokat közös alapba kell helyezni, ehhez az eurókötvényekre van szükség, meg kell erősíteni a gazdaságunkat, környezetbarátabbá kell tenni, és digitalizálnunk kell. Ez a válság arra is rámutatott, hogy demokratikus technológiákra van szükség, hogy mindenki, az állampolgárok és a vállalkozások is fel tudják ezt használni a tanuláshoz, a kutatáshoz, a vállalkozásokhoz, a munkavállalásban. Látjuk azt, hogy nagyon sok gyermek azért, mert nincsen internetes összeköttetése, nem tud tanulni, és nem tudja követni az online órákat. Úgyhogy ebben az értelemben is tennünk kell valamit. Persze ezek nem új gondolatok, már hosszú idő óta gondolunk ezekre, az eurobondra, tehát az eurókötvényekre, már 2008-ban gondolunk gondoltunk, de most sokkal sürgősebbé vált. Eljött az igazság órája, és nem szabad, hogy a történelem kihívásaira ne adjunk választ. Tudjuk azt, hogy mit kell tenni. Leírtuk ezt egyébként már abban a közös állásfoglalásban is, amelyet a nagy európai parlamenti frakciók közösen hoztak létre. Persze jobb lett volna, hogyha minden frakció részt vesz ebben, és reméljük azt, hogy külön-külön a képviselők is majd csatlakoznak ehhez a felhíváshoz, amely az Európai Tanácshoz és a bizottsághoz szól politikai bátorságra van szükség, és a parlament bebizonyította azt, hogy tudjuk, hogy mi a felelősségünk, történelmi felelősségünk van, és képesek leszünk arra is, hogy a nemzeti és ideológiai határokon, törésvonalakon felül az európai emberek közös érdekében tevékenykedjünk. Ebben az állásfoglalásban sürgős intézkedéseket, középtávú és hosszú távú intézkedéseket követelünk. A legfontosabb az emberek életének megvédése, de egy olyan hálózatot is létre van szükség, amely megvédi az embereket. És minél többet teszünk ma, annál kisebb lesz gazdasági és szociális értelemben a válság a, vá- a járvány után, és annál hamarabb vissza tud majd térni a rendes kerékvállásba az élet és a gazdaság is. A nemzetközi közösség fellépése során nagyon nehéz azt, nehéz szívvel látom azt, hogy Trump nem hajlandó a nemzetközi egészségügyi, az ENSZ egészségügyi szervezetét tovább finanszírozni. Ez egy olyan válság, amely minden európai országot érint, és ezért el kell érnünk azt, hogy az összes tagállam megerősödve és elkötelezetten lépjen ki belőle. Elfogadhatatlan lenne az, hogy a COVID-19 újabb különbségeket hozzon létre, és ezzel az európai konvergenciát aláássa. Nagyon sok állampolgár nem bízik már az Európai Unióban, de ugyanakkor azt várják, hogy az Európai Unió többet tegyen. Ez egy lehetőség is számunkra. Be kell bizonyítanunk az embereknek azt, hogy megéri hinni az Európai Unióban, hogy a szolidaritás és az igazságosság elvei nem csak szép szavak, hanem ezeket be is kell bizonyítani. Hogyha a tanács és a bizottság nem is tettek meg mindent a válság elején, az Európai Parlament mostantól kezdve fel fogja őket szólítani arra, hogy vállalják a rájuk eső felelősséget. Nagyon sok munka vár még ránk. Az állam és kormányfőknek azt mondom a tanácson belül, hogy időben vagyunk, de nem szabad, hogy elvesztegessünk egyetlen egy percet sem. Ez a mi felelősségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. És most? Csolosz elnök következik, ő is az interneten keresztül.